távirányítással dolgoznak. 31 mellette, ellene, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette, ellene, elutasítva, 38 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, elutasítva 40 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva 41 mellette, ellene, elutasítva 42-es mellette, ellene, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, elfogadtuk 44 mellette, ellene, elfogadtuk 45 mellette, na és ellene, tartózkodás elutasítva 46, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott elutasítva 47-es, igen, nem, tart, elut, 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Check a néppártnál mínusz szerepel, kérem. Big party, two options. 48, <laughs> wer ist dafür? 48 mellettem. Ellenem. Check.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 mellettem, ellene, elutasítva. 50, igen, nem, elutasítva. 51 mellette, ellene, elutasítva. 52 mellette, ellene, elutasítva 53 igennel, nemmel, tartózkodással elutasítva 54 mellette, ellene elutasítva 55 mellette, ellene elfogadtuk, 56 mellettem, ellene. Kérném tisztelettel a szocialistákat, hát, hogy a két egymás hajába kapó néppárti közötti vitát oldják meg szépen. No szóval elutasítva. Nem, csek, csek, ellenőrizzük le, tehát az 56-ról megnyitom az ellenőrző szavazást.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 Hol tartunk? kérdezi az elnök. 59 mellette, ellene, tartózkodással utasítva. Egyes kompromisszum. Elég későn jön az első kompromisszum, tehát ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette, ellene, elfogadtuk 64 mellette, ellene, elutasítva 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ja, einverstanden, Jambaski, unblock. Jambaski, unblock? Szavazzunk a módosítóiról tömbben? Lőzink asszony, köszönöm a felvetését 66 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 67 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70 mellettem, ellene elutasítva 71 mellettem, ellene elutasítva 72 mellette, ellene elutasítva 73 mellette, ellene elutasítva, 74 mellette ellene elutasítva, 75 mellette ellene elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es tessék ki támogatja, szavaz ezzel szemben nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk, és most aztán megyünk tovább, 78 mellette ellene elutasítva 79 mellette, ellene elutasítva 80 mellette, ellene elutasítva 81 mellette, ellene elutasítva 82 mellette, ellene elutasítva 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 89, ki támogatja, ki van ellene. Elfogadtuk 90 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, egy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette, ellene még egyszer mondom, 91, most már mellette, ellene, elutasítva. Végszavazás, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Wir schaffen Die Abstimmung ist erfolgreich für den Bericht. A jelentéstevő sikereként könyvelheti el a választ a szavazás eredményét. Legalábbis senki sem tartózkodott, hát már ez is siker. Hatan nemmel szavaztak, 41-el viszont igennel. Tovább lépünk. Kukán kollega vélemény tervezetéről fogunk szavazni. Kukánnak van valami mondandója? Nincsen mondandója. Akkor szavazunk. Hetes mellettem. Ellene. Elfogadtuk. 27 mellette. Ellene. Now better you can answer me now? No translation. I tried in English for a akkor angolul Seven in favor. Against. Abstention. Carried. Elfogadtuk. 27-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 29-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik nem fogadtuk el. 30-as mellette, ellene, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, elnök úr, Kukan és Pitula úr ö, illetve Kukán úr, néha azt olvassuk, hogy Kukán úr módosítója, néha azt olvassuk, hogy az előadó módosítója. Hát igen, neki több személyisége is van. Kettős személyiség. Nekem is feltűnt ez egyébként. Valószínűleg saját választása ez. 32. In favor. 32 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 33. Mellette. Ellene elfogadtuk. 34 mellette, ellene, nem fogadtuk el. 35-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 36-os mellette, az oszt, ó igen, blogban, a 45-ösig egyben, az összes epitideios módosítóról, 36-ostól 45-ösig blogban szavazunk mellette, ellene nem fogadtuk el. 8-as mellette, ellene elfogadtuk. 46-os mellette, ellene elfogadtuk. 9-es mellette, ellene elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, elfogadtuk. Amikor raportőr név alatt fut, akkor hárommal több szavazatot kap. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene elfogadtuk. 12-es mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk, ha nincs senkinek ellenvetése. 13-as mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 4-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 14 4-es így értelmét veszti, 15-ös mellette, ellene elfogadtuk. Az 5-ös pontra lépünk tovább. Köszönjük Preda úr mellette. Ellene elfogadtuk. 13-as mellette ellene 17. Mit mondtam? 13-at, hát ez majdnem ugyanaz, nem? Ez majdnem ugyanaz. Tehát 17-es mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 18-as két részben. Első rész mellette, ellene. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Szavazást lezárom. 23-22 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Az a második rész mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene elfogadtuk. 20-as mellette ellene elfogadtuk 21 mellette, ellene, elnőzzük elektronikusan a 21-est. Azt hiszem, elfogadtuk. Huszonkettes mellette, ellene, Szerintem nem fogadok el. 23-as mellette. Most szavaztunk a 22-esről. Most szavaztunk a 22-esről. Dirk, megkérdeztem kétszer se. Jó. Ellenőrizzük, hogy mindenki értse. 24-25 arányban elfogadtuk. 23-as mellette ellene elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk a 26-os értelmét veszti. Elektronikusan szavazunk az így módosított véleménytervezet egészéről. A szavazást megnyitom, kedves kollégák. Kérem, most adják a szavazatukat. Die Abstimmung ist geschlossen. És a szavazást lezárom. Abstimmung ist. 39 igen, 7 nem ellenében egy tartózkodás mellett sikeres volt a szavazás. Gratulunk, gratulálunk az előadónak. Most pedig eszmecsere következik. Hán biztossal cserélünk eszmét. portfóliójáról Elsősorban is most a keleti szomszédság kérdésére fogunk koncentrálni. Felírták nekem, hogy melyik országról mit mondjak, de hát ezt nem fogom felolvasni. hanem azonnal megadnám Hán biztosnak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, ez egy világos iránymutatás volt. Én se fogom az összes országot egyenként elősorolni, de ha megengedik, mégis bevezetőképpen néhány szót szeretnék szólni Törökországról, miután a főképviselő asszony és én múlt héten ott jártunk, mármint Törökországban, hivatalos látogatáson, amely a sok feszültség után, amely fennállt Európa és Törökország között végezetül harmonikus környezetben zajlott a helyzet összességében, és ugye holnap lehetőségünk nyílik, hogy a plenárison részletesen beszéljünk erről, tehát a helyzet összességében még mindig bizonytalan. Minnyáján, minnyájunkat sokkolt az események. A kollégákat persze Törökországban még jobban sokkolta, sokkoltak az események, mint mi meg, meghökkentett bennünket a támadás a török demokrácia ellen. Mindenkit azonnal, mindenki nemzetközi szintéren azonnal elutas, elítélte ezt, de ez nem változtat azon, hogy az Európai Unió részéről, és mindig figyelembe kell venni persze, hogy Törökország egy tagjelölt ország, ezért nagyon magas elvárásokat fogalmazunk meg Törökországgal szemben. Egy szóval felhívtuk a figyelmet arra, hogy a pucs feldolgozása során a pucs és a pucsisták üldözése, vagy inkább mondjuk azt, hogy az, a gyanúsítottak elleni jogorvos, jogi fellépés során az általunk elvárt normákat be kell tartani, a jogállamiság és az átláthatóság normáit. Ez ma épp úgy igaz, mint két hónappal ezelőtt is igaz volt. a török felelősök, az külügyminiszterrel, az európai miniszterrel, a kormányfővel eszmét cseréltünk, és biztosítottak őket, hogy ezekből a, ők biztosítottak bennünket, hogy a megfelelő normákat betartják, a jogállami szabályokat tiszteletben tartják. Intenzív eszmecsere folyik az Európa tanácssal, arról, hogy az Európa Tanács is nyomon kövesse, nyomon követi már ezeket a eseményeket. Azt vettették föl, hogy a folyamatokat nyomon követik, és Törökország úgy tudom, hogy még nem válaszolt erre a felvetésre, erre a, erre a felvetésről, hogy az Európa Tanács kövesse nyomon az eseményeket, tehát az elkövetkező napok, hetek eseményeire figyelemmel kell lennünk. És mindez persze az ország jelentésben is testet ölt, melyet a bizottság vélhetőleg november elején mutat majd be. Ezen nagyon aktuális eseményeken túl az együttműködés széles körben működik, például a migráció területén, a menekültügyi megállapodás kapcsán arról számolhatok be, hogy a júli 15-16-i eseményektől tulajdonképpen teljesen függetlenül zajlik az együttműködés. Végrehajtjuk a megállapodást, azoknak a száma, akik Törökországból Európába érkeznek meg az égei tengeren keresztül a megegyezés április 8-i hatálybelépése óta drasztikus módon csökkent. Másrészt mi pedig tartjuk az ígéretünket, és a Törökország támogatására rendelkezésére kínált eszközök rendelkezésére bocsátásában igyekszünk elérni az üzemi hőmérsékletet, vagy a megfelelő tempót. Az arról szólt a megállapodás, hogy 2016-17-ben 3 milliárd euróig terjedő eszközt biztosítsunk Törökország rendelkezésére, feltéve, hogyha bizonyított, hogy mire használják fel a pénzt. A török fél bírálja a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásában mutatkozó késedelmeséget. Ám mi részünkről biztosítva szeretnénk látni, akarjuk látni, hogy az eszközöket hogyan használják föl. Elsősorban nemzetközi szervezetekkel, főleg az ENSZ szervezeteivel, a World Food, Food programmal, és az UNICEF-fel dolgozunk együtt, de többek között a török oktatási minisztériummal is a pénzügyi támogatás elsősorban a menekült táborokra koncentrálódik, de ezeken kívül is felhasználják a pénzeszközöket, például az iskolai ellátás, az élelmiszer biztosítása területén. A kormányfő azt mondta, hogy 900 ezer iskola köteles szíri gyermekért Törökországban. Persze az egészségügyi ellátást is támogatjuk, és látogatásom egyik következményeképpen úgy döntöttünk, hogy a nyelvi képzés, a felnőttek nyelvi képzésére is be is investálunk. Hiszen útnél látszik, hogy a szír menekültek nagy része, sokan azt mondják, hogy akár fele is ott akar maradni Törökországban, a másik fele pedig a lehető leggyorsabban haza akar térni. Tehát a nyelvi képzésen túl mikrohiteleket is biztosítunk majd, illetve ezeknek a finanszírozását biztosítjuk annak érdekében, hogy az önállósodás folyamatában segítsük a menekülteket. Azok számára is, azon városok és falvak számára is készen állunk támogatást adni, akik jelentősen érintettek a menekült válság okán, ahol tehát drámaian nőtt a lakosság nem minden településen van ez így, de mondjuk Kilisben, a határvárosban a lakosság száma meg kétszereződött éppen, ezért teljesen logikus, hogy az infrastruktúrában is támogatást biztosítsunk számukra. De biztosítani szeretném önöket, a tisztelt házat, hogy nyomon követjük a pénzek elköltését, és csak a valós igények finanszírozását támogatjuk. A három milliárdból, ezt is tájékoztatásképpen mondom, 2,2 milliárd eurót euróra már programok és projektek szerveződtek, illetve ezekhez tudjuk kapcsolni ezeket a pénzeket. A 2,2 milliárdból a mai nappal mintegy 700 millió kapcsán konkrét szerződéseket sikerült aláírni, és a 700 millióból mindegy 180 millió már kifizetésre is került. <clears throat> Tehát hamarosan valóban, ahogy mondtam, a cruising speedet elérjük, tehát az üzemi tempóra kapcsolunk. Ami a második kérdést, a vízum liberalizációt illeti, a híres határértékeket, benchmarkokat be kell tartani, el kell érni. Ezek a javarészt még nem sikerült elérni ezeket Törökországnak. A fő téma az antiterror jogszabályok módosítása Törökországban. A jelenlegi politikai, belpolitikai események tükrében, ahol Törökországban a pucs után állami rendkívüli állapot jött létre, nem olyan egyszerű ezeket, elvá, ezeket való, megvalósítani, de mi semmilyen időbeli nyomást nem akarunk megfogalmazni, ám ezt a benchmarkot, ezt a feltételt teljesíteni kell. Így adhat csak a bizottság pozitív beszámolót erről. Azzal számolok, hogy az év utolsó két hónapjában talán ez lehetségesé válik, és ezután pedig mi is jelentést készítünk, ezt elvileg megígértük, és persze 72 benchmarkot teljesítenie kell Törökországnak. E felől nem férhet senkinek kétsége, ehhez nem férhet kétsége, hogy ezeket teljesíteni kell. Az energia és a gazdaság területén szokásos, de pozitív tárgyalások zajlanak a Vámunió modernizálása kapcsán a bizottság idén évvégére a belső értékelését lezárja, és ezután ennek alapján egy tárgyalási mandátumot kérhetünk. Összességében tehát elmozdulás van az ügyekben, de a jogállami dimenzió, és azt hiszem, hogy az önök nevében is beszélhetek, minnyájunk számára aggályosnak tűnik. A pucs körüli eseményeket nézve, hát nem mondhatjuk azt, hogy az események pozitív irányba haladnának. Újságírókat tartóztattak le, és tartanak börtönben még ma is. Ez pedig nagyon komoly agályjal tölt el bennünket a tisztát ház képviselői a nyilvánosság előtt. Itt az európai szintéren, de Törökországban is gyakran tematizálják ezeket a kérdéseket. Én magam személyesen úgy gondolom, hogy alapvetően pozitívnak tekinthető, hogy Törökország a szíriai kérdésben erősebb szerepet vállal, jobban elkötelezi magát, de hát meg kell vizsgálni, mit is jelent ez az elkötelezettség. Végezetül Szíria számára éppen úgy, mint minden más fegyveres konfliktus esetére igaz, hogy csak a politikai megoldás működhet, katonai megoldás nem érhető el. Optimista vagyok, behúzott kézifékkel, de optimista vagyok. Szóval a szíriai fegyverszünet betartása legalábbis pozitív jelnek értékelhető. Szóval óvatosan vagyok pozit, optimista. A keleti szomszédokról röviden szólnék, nem akarok minden országról külön beszélni. Az elkövetkező észt soros elnökséggel eszmét cseréltünk, hiszen 2017 nyar, nyar, nyarán egy keleti szomszédsági csúcsot tervezünk megtartani. Észtország lesz a második fél évben a soros elnök, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy Észtország fogadja be ezt a csúcsot. Erről legjobb tudomásom szerint végleges döntést még nem hoztak, hogy Észtországban vagy Brüsszelben tartjuk-e ezt a csúcs találkozót. Ez még egy nyitott kérdés. A mm, pozsonyi Gimnichi külügyminiszteri találkozón megvitatták ezt a kérdést, és úgy gondolták a külügyminiszterek, mint én magam is, hogy a két évente megtartott keleti szomszédsági csúcson el kellene búcsúznunk a csúcs jellegtől, és inkább egy ilyen stocktaking jellegre kellene rátérni. A csúcsok mindig hatalmas elvárásokat keltenek, generálnak. Nem lehet két évente áttöréseket elérni, és hatalmas szalagcímeket elérni. Megtörtént a vízumliberalizálás több országgal kapcsolatban, létrejött a Szabadkereskedelmi megállapodás, most a végrehajtás. Napi kis feladatait kell végrehajtani. És több keleti szomszédságbeli országgal szándékunk az, hogy még erősebb szerződéses alapra helyezek az együttműködést. Apró munka zajlik, éppen ezért úgy gondolom, hogy a négy fő fejezetre kell koncentrálni, amelyeket Rigában megfogalmaztunk. Mobilitás, intézmények megerősítése, a jó kormányzás támogatása. A mobilitásba persze a people-to-people people kapcsolatok is tartoznak, a gazdaságfejlesztés, és persze az interkonnektivitás a kereszti szomszédok és az Európai Unió között. Nyár előtt az európai közlekedési miniszterek tanácskoztak a keleti szomszédállamok ta- minisztere, szakminisztereivel, és az egyik jó eredmény éppen abban rejlett, hogy a transzeurópai szállítási hálózatot kiterjesztjük közúton és vasúton a keleti szomszédok irányába. Ez egy nagyon jelentős lépés. Most e döntést kell valósággá váltani, és hasonló tervek fogalmazódnak meg más területeken például úgy, hogy az Erasmus Plus költségvetését jelentősen megnövelik, így tehát a fiatalok számára lehetőség kínálkozik arra, hogy Európába jöjjenek, itt tanulmányokat folytassanak. Tehát épp az ifjúsági területen egyébként egy sor más program is pozitív, például a Horizon 2020-ban, vagy a COSME, vagy a Creative Europe-ban való együttműködés során is az a cél, hogy minél több partner becsatolását tegyük lehetővé, és voltak éppen épp ezt akarjuk elérni. Soft measure puha eszközökkel akarjuk a régióban a gazdasági fejlődést fellendíteni, és így hozzájárulni stabilitás megteremtéséhez. Az elnök úr azt mondta, hogy a whole range-ről beszéljek, de hát rövidre foghatom magamat, de ha megengedik, még a déli területről is szeretnék beszélni. Tunéziával a helyzet pozitív fordulatot vett néhány nap múlva a bizottság egy közleményt ad ki Tunézia kérdéséről. Terveink szerint megduplázzuk a támogatási költségvetést. 300 millió tervezünk rendelkezésre bocsátani, annak érdekében, hogy Tunézia fejlődését támogassuk. De persze Tunéziának is a megfelelő ráháruló szerepet teljesíteni kell. Örülök annak, hogy a tavaszi és nyári kormányválság úgy tűnik, hogy pozitív véget ért, úgy, hogy egy stabil kormányt sikerült felállítani, amely megfelelő parlamenti többséggel rendelkezik, és így Reményeink szerint most majd jobban tudnak a politikai munkára és a reformokra koncentrálni. Líbiában nem lehetünk elégedettek. De itt is felsejlenek pozitív tendenciák, egy enyhe stabilizáció kezd körvonalazódni, ki jegecesedni, októberben pedig Egyiptomba tervezek utazni, hiszen a partnership priority tárgyalásában jó előrelépéseket értük el. Jordániával és Libanonnal a compact agreementek tárgyalását lezártuk, ezek belső vizsgálata zajlik, és természetesen önök elé tárjuk majd a megállapodásokat. E két megállapodás jelentősen hozzájárulhat majd ahhoz, hogy ezen országokat megsegítse, hogy a menekült problémával bánjanak a régióban. A Palesztinával való tárgyalások zajlanak az eszközök felhasználása és a projektek fenntarthatósága tekintetében például a tengervíz sóstalanító berendezésről a gázai zónában, itt nem sikerül a projektet, ezt a desztilláló projektet megvalósítani, fennálló a veszélye annak, hogy 2020-ban Gázában már nem lesz ivóvíz, hát el tudja képzelni, hogy milyen gyú elegye volna ez, és hogyan veszélyeztetné ez a tény a régió egész stabilitását. Keleti szomszédság, bocsánat, nem, nyugati Balkán. Itt is azt hiszem, hogy pozitív fejleményekről számolhatok benne. köszönettel tartozom a tisztelt ház képviselőinél, hogy az egyes országok, egyes régiók tekintetében hiperaktívak voltak, például Albániában majd, hogy nem sikerült e, csodát elérni, és átfogó igazságügyi reformot sikerült elérni, még a végrehajtási törvényeket is elfogadták, most majd arra lesz szükség, hogy a valós, hogy valóságá váljék a terv, megvalósítsák a reformot. Voltak éppen az Európai Unió mézes madzakként fogja mindig a pozitív országjelentést elhúzni Albánia orra vagy szeme elől. A Firomban is azt látjuk, annak tanúi vagyunk, hogy mindenfajta nagy ráhatás nélkül csak figyelmes figyelem okán a politikai pártok megegyeztek az új választás időpontjában, december havában. De nem szabad persze elfeledkeznünk arról, hogy az urgent reform priority-ket meg kell valósítani. Nem bújhatnak a választások fügefa levele mögé, nem gondolhatják azt, hogy a politikai reform késedelmet szenvedhet, a választás nem megoldás egyedül. Koszovóban is le, Koszovóról is lesz lehetőségünk vitát folytatni, előrelépést ért el Koszovó, de azt hiszem nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a Szerbiával folyó párbeszédnek lendületet kell adni. Mindkét fél feladata az, hogy hozzájáruljon a tárgyalások újabb lendületéhez, az a tény, hogy több hónap tárgyalás után Szeribában új kormány van, az üdvözlendő, és az, hogy Koszovó új elnököt választott, remélem stabilizálja a helyzetet. Néhány hét múlva Montenegróban is választanak, remélem rendben zajlik majd le a választás. Mi több, még Bosznia-Hercegovinában is néha előrelépés tanulja vagyunk, ezeket el kell ismernünk. Remélem, hogy ez egy igazi lendületet hoz létre, én személyesen egyébként nagyon örülök, hogy a horvát választások is lezajlottak, és remélem, hogy ezek is hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a nyugati Balkán és a régió mindig fragilis, illékony politikai stabilitását megerősítsék. Plenkovics kollégának minden jót kívánok, aki ideúton még fel is hívott, és örül, hogy találkozhat majd önökkel bár azt hiszem, hogy szívesen búcsúzik majd el az elkövetkező hetekben, hogy kormányfő legyen belőle, de hát erről ugye még tárgyalások zajlanak. A nyugati Balkán folyamat, ez az utolsó észrevételem, ez jól zajlik, de végezetül úgy döntöttünk, hogy biztosítjuk az ownership a régióban. A programokkal való azonosulást támogatjuk, annak érdekében, hogy a régió azért, és ezt elérendő minden rendezvényt a régióban bonyolítunk le. Múlt vasárnap Fehér Oroszországban választások történtek, hogy is mondjam csak, a demokrácia tekintetében komoly deficitek tanúi vagyunk, Minskben, de minden kis változásnak örülhetünk, például az, hogy két független, mi több ellenzéki képviselő bejutott a parlamentbe húsz év eltelte után először. Grúziában közelegnek a választások, és itt is nagyon fontos, hogy az ideigi nyugodt klímát megőrizzék, és ilyen módon ezt megőrizzék. Örményország kapcsán vannak aggájaink, de reméljük, hogy sikerül itt ezt is majd rendes, mederbe terelni a folyamatokat. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Van nekem is kérdésem, de először is De a kérdésem előtt utaz, utalok arra, hogy vélhetőleg a szakbizottságunk egy helyettes elnököt veszít el, de hát azért egy biztos, hogy még pár ülésünkön részt vesz, mire kiderül, hogy az lesz-e belőle, aki válni tervez. Egy kérdésem van, a menekültek Egyiptom, Líbia kapcsán Líbiából több, száz, szá, több százezernél több ember jött Olaszországba, tehát hogy néz ki a helyzet, mit tud erről mondani? Hogyan lehet még határozottabban fellépni annak érdekében, hogy az emberek ne is merészkedjenek a lélekvesztőkbe, ne kockáztassák a veszélyes utat, hanem maradjanak ott. Kérdezem tehát, hogy hogyan lehet erre odahatni, és jelzem, hogy úgy tűnik, hogy a nyugat-egyiptomi kis kikötőket is egyre inkább használják a migráncsok. Most pedig Preda kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Köszönöm az tájékoz előadását, ami rendkívül gazdag volt. Néhány észrevételem lenne, amelyek rövidek. Törökországgal kapcsolatban. Valamennyien elítéltük az államcsint, és most ami történik az államcsíny után, az rendkívül aggasztó, különösen abból a szempontból, amiről előtte beszéltünk, a terrorizmus definíciójáról. Mert az a nagy blokkolás a vízum liberalizációs ügyben, az pontosan az, hogy a terrorizmus támogatja ezzel ö, mert az ellenségeit nevezi terroristának, és ez egy komoly problémát jelent. Szerintem a válság rendkívül súlyos, ez egyszerűen egy politikai párbeszédben egy krízis, és ezzel ellen fel kell lépni. Mert azt mondják, hogy ha nem kapjuk meg a vízumliberalizálást, akkor elfelejtjük a megállapodást. Nem szabad megfeledkezni arról, itten a politikai párbeszéd van válságban. Fehér Oroszországgal örülök, hogy a jelölteknek a több mint fele az ellenzéki volt, és az elmúlt év totalita rendszerében hasonló volt a helyzet, hogy nagyon sokan kerültek hirtelen megvetve. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, a transznisztriai a Transnistria ugye Oroszországhoz akar csatlakozni egy tíz évvel ezelőtti népszavazás alapján, és szerintem erre nagyon oda kell ugyancsak figyelni. Köszönöm a Boszniával és a népszavazásra kapcsolatos dolgot, és köszönöm a megértését. Good dachte ich doch. Piri asszony, gondoltam én. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nagyon jónak tartom, hogy ön és Federica Mogherini múlt héten Ankarában jártak. Fontos, hogy a magas szintű politikai párbeszéd tovább folyjon. Nagyon is szükség van erre, ebben egyet értünk, mert nem értünk mindig mindenben egyet. Annak is örülök, hogy holnap a plenáris ülésen is egy alaposabb vitát folytathatunk erről. Törökországgal kapcsolatban a vízum ügyben azt mondta, hogy az Európai Bizottság egy jelentést készít, ez mikor fog napvilágot látni, illetve volt-e konkrét eh, megállapodás az Európa Tanács szerepéről azzal kapcsolatban, hogy a monitoringban milyen eh, szerepet játszhassanak. Amikor eh, ön ott járt, 14 ezer tanárt tartóztattak a kapcsolatokon a PKK-val, tegnap pedig 28 polgármestert választott polgármestert mentettek fel délen és keleten és délkeleten. A szükségállapotot nem csak az állítólagos pucsisták ellen vetik be, nem tudom, hogy ön hogy látja ezeket a fejleményeket végezetül, de nem utolsóban az EU-török megállapodással kapcsolatban. Az Európai Unió ígéretei között az ilyen olyan fejezetek és a finanszírozás mellett az, hogy nagy számban átelepítünk Terekországból szíriaikat. A 28 tagállam összesen ezer embert hozott el Törökországból Európába. fog -e ez a helyzet az elkövetkezendő hetekben javulni? <laughs> You might guess. Mr. Commissioner. Biztos úr, Köszönöm a hosszú bevezetődét, alapos kitekintést adott nekünk. A keleti partnerség együttműködés eh, platformjaként működött, és nagyon sok tagállam átalakulását segítette. Az átalakulás mélységéről és eh, sebességéről eh, ugyan vitázhatunk, hogy valóban az általunk vált eredmények megszületnek-e, de ezek az országok nagyon hosszú ideig túlságosan bonyolult helyzetben voltak, ezért igazából nekünk is türelmesnek kell lenni. Mi van azokkal az országokkal, amelyek a keleti partnerségi platformban nem, hát igazából nem működnek a dolgok. Az OECD EBESZ normáinak, az OECD szerint az, az EBESZ normáinak nem megfelelő választásokkal volt Belarusban, de valahogy nem, nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy azt vártuk. Mit tehetünk azon országok esetében, amelyek még a keleti partnerség programjának a normáihoz sem tudnak felnőni. Többször konkrét és ígéretes eredményeket hoz ez a program. Nagyon konkrétnak és keménynek kell lenni azzal kapcsolatban, mi mit vállaltunk, és ők mit vállaltak, hiszen ez mindenkinek ez érdekét szolgálja. De a lemaradókkal mi van, mi újság van? Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nekem is van pár kérdésem a keleti partnerség kapcsán Szerintem a legégetőbb kérdés most az, hogy Grúzia és Ukrajna kapcsán a vízumliberalizáció tényleg végre elinduljon. A parlamenti folyamatok jól alakulnak, nyilván is ezt nagyon jól tudja. Azt hiszem közeledik az a pillanat, amikor a kívánt munkát a szakbizottságok elvégezték, és a plenáris elé kerül ez. De mi van a tanácssal? Mi van az egyes tagállamok fenntartásaival? Ezek tényeken alapulnak, vagy egész egyszerűen a német politikai légkör tükröződik ezekben, és van azokkal a védzáradokkal, záradékokkal, amelyekről most tárgyalnak. Ön szerint mi fog történni ez ügyben? Második kérdésem. Belorusz kapcsán szerintem kicsit korai lenne azt állítani, hogy félig tele ez a fehér orosz pohár. ellenzékieket is megválasztottak, még ha nem is túl sokat, ez egy jó pozitív lépés, segíteni kell Belaruszt a reformok útján tovább, ugyanakkor alapvetően az EVS ajánlása itt alapján kellene ezt mérni, amelyet a, egyébként pont az elnökválasztás után adta ki. Harmadik kérdésem, hogyha megengedi, Azerbajdzsán. Ön is nyilván tudja, hogy hosszú-hosszú évek után újra parlamenti küldöttséget küldünk majd eh, ebbe az országba. Jövő héten magam is ennek tagja leszek. Alkotmányos népszavazásra kerül sor ennek a hónapnak a végén, 25-26-án. A Velencei Bizottság mit mondott erről a népszavazásról. Ön a Velencei Bizottság készül véleményével e tekintetben mennyire van tisztában? Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm biztos úr, hogy elfogadta meghívásunkat és ezen fontos kérdésekben beszámolt a legfrissebb külügyi tendenciákról. Jó magam, Törökországra szeretnék utalni. Hogyha akinek akinek volt alkalma követni az üléseinket, akkor láthatjuk, hogy újra és újra napi előtt rakosszák kérdés, és sosem volt egy igazán demokratikus ország, és a pucsot követően ezzel, mint egy kifogással élve üdözik a politikai ellenzéket. Persze látjuk, hogy vannak előrelépések is, de éppen ezért most egy kiváló lehetőségünk akad arra, hogy Törökországot arra késztessük, hogy az unióval szembeni vállalásai teljesítse. Azt látjuk és azt reméljük, hogy valóban Törökország tartja magát a vállalásaihoz, azokhoz a normákhoz, amelyekről is beszélt, az átláthatóság, az emberi jogok és így tovább, és így tovább. Ez mind szép és jó, nagyon nagyok az elvárások, mi ugyanakkor a valóságban élünk, és hogyha ezen a politikai úton mennek tovább, és mert haladunk tovább, akkor soha nem tudunk igazi megállapodást kötni Törökországgal, vagy csinálnak valamit, vagy nem tesznek semmit. De a görög szigetek felé továbbra is érkeznek, érkezik a menekült hullám, ez nem állt meg. Szíriában is beavatkozott Törökország, 40 éve ezt teszi Ciprusban, ezt ön pozitívnak tekinti? Én ezt egyáltalán nem tartom logikusnak. Kérem, hogy magyarázz el, hogy ezzel kapcsolatban mi a az álláspontja. Pozitív dolgokról beszél egy földközi tengeri térségi szomszédos országban. Nem értek, igazán nem értek most már semmit. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Először is uh, a Fehér Oroszországi választásokról szeretnék beszélni. Ismerem az országot, négyszer jártam ott, és uh, állandó kapcsolatokat is tartok az ellenzékkel és a demokratikus szervezetekkel. Én igazán úgy gondolom, hogy uh, ellenzék két tagjának megválasztása az túlzottan kicsi előrelépésként és bármit is tett az Európai Unió, és bármilyen ünneke, üzeneteket is továbbított, mindez nem volt elegendő, nem elegendő. Itt nagyon komolyan meg kell gondolni, hogy hogyan tudunk a párbeszéd építés során tovább lépni. A párbeszéd túl, nagyon erős kifejezés, de a demokratikus társadalom támogatásával hogyan tudunk tovább lépni Fehér Oroszországban én is támogatnám azt a keletparti partnerséget, eh, most függetlenül, hogy csúcsnak vagy leltár eh, készítésnek nevezzük, mindegy, a migrációs válság beárnyékolja a keleti partnerség kérdését, de mégiscsak Európa számára ez rendkívül fontos. 2017-ben ezt a tanácskozást meg kell tartani, szükségünk van rá, köszönöm. Herr Commissioner, you are covering... Uh, Tisztelt biztos úr, olyan őrt próbált kitölteni, ami nagyobb, mint maga egész Európa, és ezek a problémák egyszerűen nincs kellő, e, elegendő elemzés. Nem tudjuk, hogy ebben a térségben, Európán kívül mi is történik valójában. Az az érzésem, hogy improvizálunk a politikai döntéseink során, különböző országokkal kapcsolatban, és eseti megoldásokat választunk. Vannak bizonyos alapmegközelítések a keleti partnerség országai esetében, és vannak dolgok, amik elvesztek. Tehát arra kellene koncentrálnunk, hogy bizonyos alapelemek mindenképpen meglegyenek a demokrácia fejlődése területi demokratikus intézmények, eszközök és így tovább. Azt hiszem, hogy hiány van az elemzésekből is. Úgy vélem, hogy ha azt akarjuk, hogy valamilyen szerepet játszunk ezen a területen, akkor megbízható elemzésekre van szükségünk arra, hogy mi is fog ottan történni ezen országokban, amelyekkel mi foglalkozunk. És van egy konkrét kérdésem. Ön egyike azon reálpolitikusoknak, politikusoknak, de az elnök úr is járt Törökországban, de nincs elegendő kapcsolat a, az államcsicsa pucsot követően, és nem is igazán értjük, hogy tulajdonképpen mi történik. Gülen mit jelentett az országnak, mit jelentett nekünk, és egyáltalán annak fényében, hogy Erdogán a gülenistákat mindenütt üldözi, vadászik rájuk, e, vannak e, ügynökök, akik e, úgynevezett gülenistákat keresik mindenütt, és még a mi kormányainkra is igyekeznek nyomást gyakorolni. Úgy gondolom, hogy itt sokkal többet kellene tennünk annak érdekében, hogy megértsük e, e, Törökországot, és mi az, amit Törökország valójában vár az Európai Uniótól. Köszönöm. You you're very generous to me this. Ő rendkívül nagy lelkű volt velem szemben ez a, ezúttal, köszönöm. Nem hallottam, amit elnök úr mondott. Biztos úr, Törökországról mondottakra szeretnék válaszolni. Azt mondta, hogy azonnal mindenki elítélte ezt a pucsot, de azt hiszem, hogy ezért el kell ismerni, hogy a Törökország irányában a pucs ellenében megfogalmazott szolidaritás mértéke meglehetősen korlátozott volt. Egyetlen vezető európai politikus járt csupán Törökországban, hogy a szolidaritásról tanúbizonyságot tegyen, ez a brit külügyminiszter volt. Tehát hibákat követtünk el, ezt el kell ismerni. Helyesnek tartom, hogy ott járt, de úgy gondolom, hogy nem szabad komoly talannul venni mindazt, ami, azt a hibát, amit elkövettünk. Komolyan kell rátekinteni erre. Kérdezem azt is, hogy a HDP-vel való kapcsolatot hogyan értékeli. A török kormány nem hívta meg ezt a pártot, hogy részt vegyen különböző közös um, programokon. Hogyan ítéli meg az eszkalációs eshetőségét? Végezetül pedig a transzeurópai hálózatok keleti szomszédokra való kiterjesztéséről beszélt. A kiírási szabályok, közbeszerzési szabályok vonatkoznak majd a keleti szomszédokra is, azok, amelyeket mi alkalmazunk? Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szerbiában járt múlt héten azt is olvastam, hogy a kabinett egy ülésen is részt vett. Két kérdésem van. Egyrészt a miniszterelnök az elkövetkező évek kormányprogramját, főleg a reformok 23-as, 24. fejezet alá tartozó reformok bevezetéséről beszélte a kormányülésen, és másodszorban a szeptember 1 11-e utáni választások utáni szerb-horvát kapcsolatokat hogyan képzeljük el. Nagyon negatívnak tartottam, hogy nyáron mindkét fél negatíve propaganda spirálba bonyolódott, most, hogy nem lesz újabb választási csata, remélhetőleg egyik országban sem számíthatunk-e arra ön szerint, hogy csitulnak, csitul a csatazaj. Köszönöm, biztos úr, Nekem is Törökország kapcsán van egy kérdésem, meg aztán a balkáni államok kapcsán is. Mi történik majd a tanácsban? Ausztriában követi a vitát, a szövetségi kormány azt mondta, hogy kapcsoljuk, állítsuk le az együttműködést. Hogyan látja tehát a bizottság részéről a következő csúcs eredményét. Én is hibásnak tartanám, hogyha a, teljesen megszakítanánk a tárgyalásokat. Ugyanakkor nem tudom elképzelni, hogy kivel lehetne most további tárgyalási, csatlakozási tárgyalásokat folytatni. Másodszorban, hogyha Törökország boltozik, beszél a HDP-s emberekkel, vagy az olyan médiumok, sajtóorgánumok képviselőivel, akik még nincsenek börtönben, de hát semmiképpen nem kormánypártiak, vagy csak a kormánypártiakkal tárgyal. Két kérdésem van a Balkánról, nem Koszovóról ezúttal, hanem Albániával kapcsolatban. Nagy energiaprojektek zajlanak, a IOSZA, eh, ez Európa utolsó szabadon folyó folyója, ide terveznek vízérőművet, hogyan látja a bizottság azt, hogy itt egy olyan közbeszerzést bonyolítanak le, amely nem tartja be az európai kritériumokat? Illetve mit tesznek annak érdekében, hogy európai kritériumok alapján bonyolítsak le ezeket? Utolsó kérdés, Boszniáról, a Republika Srpska a szerb köztársaság szeptember 25-én népszavazást akar tartani, hogy a 92-es Karadzsicsi függetlenségi nyilatkozatból nemzeti ünnepet csináljanak. Hogyan látja, hogy reális az, hogy nem tartják el meg ezt a népszavazást, hiszen ez mindenképpen a nacionalisták malmára hajtaná vizet. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, nagyra becsült szomszédom, McAllister úr tette fel a kérdést, mindannyiunkat foglalkoztatnak a horvát, szerb, kétoldalú politikai kapcsolatok. Hát ezek nem a fantasztikusan békések vagy építő jellegűek, és akkor még finoman fogalmaztam. Beszélt arról, hogy Szerbia álláspontja szerint a legjobb reakció az, hogyha nem, vagy válasz, hogyha nem mondanak semmit. Hát ez így nem könnyű. Vannak spekulációk, hogy az új kormány, amely választások után feláll, talán az egész kérdéshez. Én ez ügyben nem vagyok túl optimista. Röviden tudná erről esetleg pár szót szólni, kérem. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon rövid kérdésem van. Egyiptomban az emberi, helyz, emberi jogi helyzet katasztrofális volt ez ideig. Két példát emelhetek ki. Egy sor olyan büntetés szabtak ki, elkövet, állítólag elkövetett cselekmények okán, amit a terheltek nem követhettek el, mert már rács mögött voltak, illetve börtön erőszak kapcsán. Hogyan reagál a bizottság ezekre az esetekre? Ez az én kérdésem. Äh, äh, Köszönöm szépen még egyszer Törökországról. Úgy hiszem, kijelenthetem, hogy nem mértük fel, és most a török partnerek részéről megállapíthatom, hogy ők sem mérték fel, hogy milyen léptékű lesz, hogy milyen mértékben ö, foglalta el a Gülen mozgalom az oktatást, az igazságszolgáltatást és az egyéb állami szerveket. Sie sind da offensichtlich haarscharf von e, an einem Staatsstreich. Valóban tényleg paraszthajszáló múlt, hogy sikerült a pucs. A vezető török öm, politikusokkal való tárgyalás során az egyik probléma az, hogy hihetetlen érzelmeket korbácsolt fel a pucs, sokan személyesen öm, alig úzták meg a pucsot. Életveszélyben voltak. Ez látszik a reakcióikban, ott, ahogy a tárgyalás mód, ahogyan tárgyalnak, látszik, hogy érzelmekkel telítettek. Úgy hiszem, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy nagyon nehéz megítélni, hogy mi tekinthető szükséges reakciónak a pucsra, és mi mutat ezen túl, mi túlzás. Die Maßnahmen eines Staatszustandes auch nutzt, um, um an és hogy milyen intézkedésekkel akar a török kormány más egyéb célokat szolgálni. Nagyon nehéz e kérdést megválaszolni. Ennyit bevezetőképpen. Másodszorban. A vízum liberalizációról szóló jelentés nem kapcsolódik dátumhoz. Ez attól függ, hogy Törökország mikor teljesít, semmi ígéretet nem tudok tenni. Juncker és Tusk a G20 csúcs kapcsán megerősítette, most mi is megerősítettük ezt. Ezt Törökország elfogadja, hogy az ő, hogy neki kell megoldást találni nyitott kérdésekre. Az Európa Tanács segíthet abban, hogy a kérdéseket nyomon kövessem de hát jelzem, hogy mi ezt a kérdést a bizottság részéről nem delegáltuk az Európa Tanácsnak, ez, erre nem is van a jogi lehetőségünk, de az Európa Tanács szakértelmét felhasználjuk. De hát a politikai értékelést nekünk magunknak kell majd elkészítenünk. Lunacek Csekasszony és Bütikófer úr és mások kérdésére válaszolva. A látogatások során mindig találkozom a civil társadalom képviselőivel. Háromnegyed napot töltöttünk csak Törökországban, de Mogherini és én mind a négy politikai párt képviselőivel találkoztunk. A nemzetkonzerva, Nemzeti Konzervatív Párt, a CHP és a HDP képviselőivel. Mi több az AKP központjában is voltunk, tehát igyekeztünk korrektül eljárni. Őszintén megmondva, korábbi tárgyalások során, és tartom ezt a véleményemet, mindig elmondtam a török tárgyaló félnek, hogy bölcsnek tartanám, hogy a HD, HDP-t, mint a kurd mozgalom politikai szárnyát megerősítenék, és így helyzetbe hoznak, és így egy politikai megoldást keresnének. Ám a HDP nek ehhez a PKK-tól el kellene távolodnia, és mindenfajta erőszaktól egyértelműen, egyszer s mindenkor el, kell búcsú, el kellene búcsúznia a HDP-nek. Ez még nem történt meg. A HDP bejelentette, hogy lemond a civil személyek terhére elkövetett erőszakról. De hát nem ezt a lemondást várjuk. Az erőszak erőszak. Az erőszak megoszthatatlan. Marad erőszak. Tehát az én perspektívámból ez kevés, világos és egyértelműbb lemondásra volna szükség. De én a HDP-t továbbra is, mint a politikai megoldás egyik szereplőjének tekintem, de mondom, ehhez a HDP-nek egyértelmű nyilatkozatot kellene tenni, félreérthetetlennek kellene lennie az erőszakról való lemondás tekintetében. Hogyha pedig a vízum liberalizáció, illetve a vízum kérdés, kérd, kérdésre globálisan válaszolhatok. Ukrajna, Grúzia, és esetleg majd egy későbbi napon Koszovó és Törökország kapcsán is. Nos, itt a bizottság részéről csupán annyit mondhatok és ismételhetek meg új újra, hogy egy világos, objektív módszertant akartunk használni, benchmarkokat, feltételeket határozunk meg a partnereinkkel közösen, a tanács jóváhagyásával, hagyásával. És ha a benchmarkok, a feltételek teljesülnek, akkor a saját hitelességünk kérdése is, hogy mi biztosítsuk a vízumliberalizációt hiszen az Európai Unió egy soft power, és az egyik legfontosabb hatalmunk, erőnk a megbízhatóság, a kiszámíthatóság. És az, hogy a szabályokat betartjuk. Ide tartozik, hogy a saját szabályainkat is tiszteletben tartjuk. Ha közösen meghatároztuk a szabályokat, akkor elvárható, hogy utána be is tartsuk őket. ismert politikai okból került ez a kérdés a politikai tárgyalás napirendjére. Kiterjesztettük a safeguard clause t a biztosítási záradékot. Én utaltam arról, hogy az ügy kérdését nem értelmezzük másként, de ugyanakkor a parlament és a tanács között intézményi vita van a kérdésben, a tekintetben, hogy végrehajtási vagy eh, delegált, vagy eh, delegált jogi aktusról lesz -e szó. Javaslom, hogy ezt a kérdést, ha mondhatom, ezt politikailag minél gyorsabban tisztázzák, hiszen a kérdés megoldása attól függ, hogy az érintett ország, hiszen a kérdés megoldásától függ, hogy az érintett országokban a vízum liberalizáció valósága válhat-e vagy sem. Ha jól látom, nincsen tartalmi véleménykülönbség a két intézmény között, hanem Hát a megszokott intézményi vita tanúi vagyunk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos volna Ukrajna irányában és Grúzia irányában megfelelő politikai üzenetet megfogalmazni, megmutatva így, hogy a magunk által magunkra rót szabályokat be is tartjuk. Fehér Oroszország kapcsán, hát én sem vagyok elégedett, távol legyen a változások léptékével, Én magam azt mondanám, hogy most már eljött az ideje annak, hogy Belarus lépéseket tegyen, bizonyítva azt, hogy a mi jó szándékunk, melyek például az EIB, az Európai Beruházási Bank uh, hitelnyújtási lehetőségeiben öltött konkrét testet, uh, hogy ezt kölcsönösen támogatják. Weigel úr az improvizációról beszélt. Hát bizony néha improvizálnunk kell, mert ugye fejleményekre reagálnunk kell, olyan fejleményekre, amelyeket nem mindig látunk előre. De összességében mégiscsak van egy fő irányvonal, mégpedig, hogy stabilizáljuk a szomszédságunkat. De a módszerek alkalmazása során bizony rugalmasságra és néha improvizációra van szükség, de a cél világos stabilizálás. Stabilizálni pedig csak úgy tudhatom ezt a, ezeket az országokat, hogyha segítem a gazdasági fejlődést, mert a gazdasági fejlődés előbbre vitelével a jogállamiság is megerősödik. Egy-két említett országban nagyon nehéz mondjuk a civil társadalmat támogatni, hiszen olyan öm, tendencia jelenik meg, hogy a külföldi szervezetek pénzügyi támogatását az országok nem engedélyezik, vagy csak megnehezítik, vagy megnehezítik. Ezeket a kérdéseket tárgyalásaink során fel is vetjük. Egyiptommal való tárgyalásunk során is felvettem. Ezt nem mond, tudom most megmondani a legutolsó tárgyalási eredményeket, de annyit mondhatok, hogy tárgyalásaink során a török tárgyaló felekkel való tárgyalásaink során a jogállamiság és az emberi jogok kérdéséről soha nem feledkezünk meg a tárgyalás alapvető elveit jelentik. Ezek ezektől nem vagyunk hajlandók lemondani a partnerségi tárgyalások során. Vielleicht noch kurz äh, zum, äh, zum Westbalkan. Még röviden a nyugati Balkánról. Sajnos, ami a békét, a megbékélést illeti, Szerbiában jövő tavasszal elnökválasztás várható, és bizony nem szívesen számolok be arról, hogy a potenciális jelöltek retorikája minden más, csak éppen nem megbékélő jellegű. Nem lesz egyszerűbb ettől a helyzet senkinek sem sikerült megfékezni a eszkalálódást, például hogy a választási, a horvát választási kampányban megfogalmazott provokációkra ne csapjanak vissza azonnal. Hát most nehéz helyzet lesz, hogy nehogy a szerbek választási propagandája eszkalálja a helyzetet. Mondom, optimista ember vagyok, de ezért korlátok közé szorul sajnos az optimizmus a kérdés kapcsán. Mindet megteszünk persze, és mondtam, hogy a kormányfők találkozóját, a nyugati-balkáni kormányfők találkozóját szeretnék az első negyed évben megtartani, az új horvát miniszterelnököt is meghívjuk persze, és itt a növekvő populizmus és a nacionalizmus kérdését is napirendre tűzzük a régióban, hiszen ezekről a kérdésekről legmagasabb szinten kell eszmét cserélni, vitát nyitni nem söpörjük a szőnyeg alá, és azt is meg kell vitatnunk, hogy hogyan léphetünk mi fel, milyen eszközünk van erre. Sajnos ma erre nincs lehetőségünk, hogy a kérdést megvitassuk. Boszniáról röviden annyit mondhatok, sokat tárgyaltam Vucicsal, ő meg Dodikkal, Dodikot próbálta befolyásolni. Hogyha múlt heti nyilatkozatait hallgatják, láthatják, hallhatják, hogy mi történt. Azt remélem, hogy éppen a Settlement szellemében az alkotmánybíróság, az bosznia-hercegovinai összalkotmánybíróság nem korrigálhatja majd a ítéletet, illetve a népszavazás eredményét, de a Republika Szrbszkának lehetőséget ad arra, hogy ne tartsa meg a népszavazást. Ezt remélem, hogy a Szövetségi Alkotmánybíróság, tehát ezt a döntést hozza meg, és ilyen módon kifogják a szelt a népszavazás mérges vitorlájából. Luna csak azt mondja, Albánia kapcsán nem mondhatok semmi konkrétumot, de összességében azt mondhatom, hogy egy eh, mesterterven dolgozunk az egész Balkánon, hiszen a megújuló energiaforrások, tehát a víz felhasználása az egész Balkánon nem kellőképpen biztosított, Albánia kivételével talán. Ennek éghajlatváltozási kihatása van, de politikai kihatása is van. Az egyik kor, korábbi energiabiztos Pibalks biztos azt mondta, hogy a nyugati Balkán energia tekintetében függetlené válhatna, hogyha a víz erőműben rejlő potenciált kihasználna. Ez pedig, mint tudjuk, komoly politikai dimenzióval kihatással járna, ilyen módon tehát nem szabad ezekről a kérdésekről sem megfeledkeznünk. Különböző lehetőségeink lesznek majd arra, hogy e kérdéseket megvitassuk. Én ezt itt most uh, befejezném, hiszen ha jól értem, én vagyok a vacsora előtti álló utolsó akadály. Ja, hogy Líbia, persze, Líbia. Nos, összességében megállapítható. Ez ugye most megint az a kérdés, hogy félig tele vagy félig üres a, po- e a pohár, tehát megállapítható, hogy nem csökkent a földközi tengeri útvonalat választó menekültek száma, de legalább nem nőtt a tavalyival számokkal összehasonlítva. Ez egy félig elégedettségre adó eredmény, félig elégedettségre adokot, hiszen az az aggály, az az aggodalom, hogy a nyugati-balkáni útvonal lezáródása a nyugati földközi-tengeri medence felett terelni a menekülteket, nem vált be. De Líbiában Továbbra is hiányzik az, hogy megbízható tárgyaló partnerekkel tárgyalhassunk, akikkel megállapodásokra lehet jutni, kötelező érvényű megállapodásokra, mondjuk a menekültekkel való bánásmód tekintetében. Ez a célkitűzésünk, mondom, eszközöket kínálunk rendelkezésre, hasonló tárgyalásokat folytatunk Egyiptommal, de illúzió volna azt gondolni, hogy túl nagy eredményeket érhetünk el, hogy pénzzel mindent megválthatunk. A pénzzel magunkat teszünk zsarolhatóvá. Még az egész Európ, gazdag Európa sem tudja barátokat megvásárolni világon. Barátokat nem lehet vásárolni az egész világon. Azt hiszem, hogy a problémákat tényleg írmagjukban kell megoldani, nem lesz egyik napról a másikra megoldható ez, de hogy most most Juncker alap egy variánsát eh, hozzuk létre Afrika számára, azért, hogy a gazdaságot fellendítsük, és ilyen módon csökkenjen a migrációs nyomás, bizony én ezt tartom az egyedüli járható útnak, hiszen hosszú távon pénzzel nem fogjuk tudni az embereket erjeszteni attól, hogy Európába jöjjenek. Csak úgy, csökken majd erre a hajlandóságuk, hogyha megfelelő gazdasági és politikai keretek között élhetnek majd. Nem könnyű ezt elérni, mint tudjuk, főleg az afrikai demográfiai fejlő, fejlemények tükrében, de ezen az úton kell járnunk. Ám ehhez Észak-Afrikában politikai stabilitásra van szükség, és bizony ezen dolgoznunk kell. Biztos úr, köszönjük szépen! még volna egy javaslatom, hogy a referendum kérdését a szerb részköztársaságban hogyan lehetne megoldani. Ismerünk olyanokat, akik eh, kitűnően készítenek elő olyan választásokat, amelyeket aztán nem lehet megtartani. Hát lehet, hogy ezt a szakértelmet kellene becsatornázni a Republika Srpskába. Köszönöm szépen, biztos úr, a részletes. A részletes tájékoztatást. Még csak közlöm, hogy jövő csütörtökön 8 órakor, már 8 órakor szakbizottsági ülést tartunk. Azaz tehát most csütörtökön. Igen, Gáler úr, bizony így van ez, bizony így van ez és akkor ott várom csütörtökön reggeli nyolckor. Persze, reggeli, hogy ne? Hát az amerikai képviselőházban Gigi Lagarsnak hívták azt a szakbizottsági elnököt, 1,55 magas volt, aki a Agrár szakbizottságban Vladimir és Stékes reggeliket vezetett be, nyolc fogásos reggelik voltak a képviselőházban, ezt aztán betiltották. Kétszer vettem részt, mondhatom, jó kis reggelik voltak. Herzlichen Köszönjük szépen. Szépen.